Kedves kollégák, foglaljanak helyet. Als nächster A következő napirendi ponttal folytatjuk a munkát vita az egységes előírásokról és egységes szabályokról, hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az egységes szanálására, az egységes szanálási mechanizmus keretében, az egységes bankszanás